Napirendünk első pontja az vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Legfeljebb egy órát tudunk erre szállni az első szavazat 122. cikke szerint. Az első pontban Pakisztánról beszélünk, a legutóbbi üldöztetésekről.